Bonjour tout le monde. Üdvözlök mindenkit. Fontos szavazásokra kerül majd sor. Kérem, hogy kiki készítse elő a kártyáját, és teszteljük először is az elektronikus szavazást. Alors, le vote est ouvert. Megnyitom a szavazást, szavazásról van szó. Mindenki szavazott? Még nem. D'accord. On a 25 et 79 qui D'accord. Alors donc, euh, mettez vos cartes. Kérem, helyezzék el az elektronikus kártyákat. Még hétfő nem szavazott, még ketten hiányoznak. Lezárom a szavazást. Kettő tartózkodás is van. Rendben. Javaslom akkor, hogy szavazunk. A fejlesztési együttműködési finanszírozási eszközről van szó. G. Mitchell jelentés. Ki támogatja ezt a jelentést? elektronikusan szavazzunk. Igen, elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Nem működik a gépe? Talán egy másik gépen, hogyha megpróbálná. Kérem, foglaljon egy másik helyen helyet. Görenc úr. több képviselő van jelen, tehát Klinc úr át tudja vállalni a feladatot, és akkor tovább tudjuk folytatni a szavazást. Minden rendben? Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Egyhangulag megszavaztuk ezt a jelentést. Most pedig áttérünk a fejlesztési együttműködés finanszírozása eszköze a témán. Görenc jelentés, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Míg egy fő nem szavazott, C'est 28. 28 mellette egy tartózkodás. Most pedig szavazunk az adók és a fejlesztés témában. A 27-es módosítóval kezdjük. Kéretem-e azt, hogy amennyiben csak lehetséges blogban szavazunk, mert nagyon hosszú ez a szavazati lista. Na? Azt hiszem, hogy bonyolult lenne, hogyha így járnánk el. 27-es modosító. Elektronikusan szavazunk, mondják itt nekem, az egyszerűsíti a dolgokat. mikrofonon kívüli hozzászólás. Én azt hiszem, hogy észszerűtlen, hogyha elektronikusan szavaznánk végig, olyan hosszú ez a szavazati lista. Elnök, rendben, akkor a következőt javaslom felemelt kézzel kérem a szavazásokat, és amennyiben ellenőrizi kívánják a szavazatoknak a kimenetelét, akkor megtesszük azt elektronikusan, és a záró szavazásra is elektronikus módon kerüljön sor. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 28-as módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagytuk. Szóbeli kiegészítés, szóbeli módosító egyes számmal mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagytuk. 30-as módosító, ö, okafogyottá vált. Most az INTA módosítója következik, mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 31-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Ötös mellette, Intától, ellene, tartózkodás jóváhagyta, jóváhagyva. Az Internak a kilencese, ez egy split volt részenként, tehát az első részről mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy jobb, hogyha ellenőrizzük, megítom az elektronikus szavazást, mindenki szavazott, vagy majd, hogy nem mindenki, még egy főnek a szavazata hiányzik, akkor most lezárom a szavazást. hagyva. Jön most a második rész mellette, ellene, tartózkodások, jóváhagyva. 32-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Mikrofonon kívüli hozzászólások. Okay. 33-as módosító mellette, 33-as ellenem, tartózkodás elvetve. B kompromisszumos megoldás mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. A 34, 34, 35, 36-os okafogyottá vált, Következik a 37-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 38-as mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. es módosító mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva, 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. C kompromisszum egyes mellett, ö, mellette, ellene, tartoz, jóváhagyva. negyvenkettes nem, 45-ös, 45-ös, pedig külön szavazás az első rész mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Második rész mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Intamódosító split első rész mellette, ellene tartózkodás jóvahagyva, második rész mellette, ellene tartózkodás jóvahagyva. Inta hármas mellette, ellene tartózkodás jóvahagyva. D kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, jóvá hagytuk. Inta egyes es részenkéti szavazással első részről mellette, ellene, tartózkodás, hagyva. Második részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, hagyva. 49-es módosító mellette, ellene, tartózkodás jóvahagyva. 50-es módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva 51-es mellette, ellene, jóváhagyva, 52-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagytuk. Uh, Elnök asszony, itt a kompromisszum szövege. Itt az, hogy a tax has been left out, kihagyták az adót, és az adó bevétel szerintem itt uh, hasznosabb lenne. Csak ennyit szerettem volna megjegyezni. A titkárság jelzi azt, hogy itt valóban egy hiba van, önnek igaza van teljesen, Most az e-kompromisszum következik mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 55-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 53-as okafogyottá válik, 56-osra úrunk, 56-os mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 57-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Igen, Mitchell úr. 158. Itt az 58-as hedgefond. Az 58-ason, elnök asszony. Hogy összhangban legyen az 58-assal, részenkénti szavazást kérünk itt a második részről, az F-től. Ami az lenne, hogy itt más megvilágításba kerülne a társasági adó bevétel. És így szerintem ez jobb lenne. Passons au vote sur la... Akkor szavazunk a szóbeli módosítóra a kettesről, részekéti első rész mellette, ellene, tartózkodás. Az első részt jóvá hagytuk, második részről szavazunk, mellette. Egy pillanat még. Clint úr, aki a módosítónak a szerzője. I would like... Én meg módosítanám nyelvi okokból a szóbeli módosítót, csak egy picit. Én nem by the calculation mondanám, hanem calculating the income rate. D'accord, donc dans cette version... Rendben, akkor ebben a ré megoldásban, megfogalmazásban van, mellette a második részről szavazunk, ellene, tartózkodások, Jóváhagyva. 58-as módosító okafogyottá vált. Int a 6-os következik mellette. Ellene. Tartózkodás jóváhagyva. Az int a 7-es mellette. Ellene. Tartózkodás jóváhagyva. 59-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 60-as mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű a dolog, ellenőrizzük, tehát a 60-as módosítóról szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Jóváhagyva. 61-es módosító. Mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 62-es módosító, részenkéti szavazással, első rész mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, második rész mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Mitchell úr, Elnök asszony. A néppárt elutasítja ezt, a hármast és a négyest is a módosítókra gondoltam. Rendben, tehát hármas. A hármas, a hármas szóbeli akkor okafogyottá vált, és akkor a 63-as következik mellette. Ellene tartózkodás jóváhagyva. 64-es módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Szóbeli kiegészítő, szóbeli módosító, illetve nem, a 65-ös, 65-ös mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. A 65-ösről szavazunk elektronikus módon, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, úgy látom. Lezárom a szavazást. Jóvá hagyva. 66-os módosító mellette, ellene, tartózkodások, jóvágyva 67-es mellette, ellene, tartózkodás, jóváhagyva. 68-as mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagytuk. 71-es részenkéti szavazás első részről mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Második részről szavazunk mellette ellene tartózkodás jóvahagyva. 72-es mellette, ellene, tartózkodás elvetve. 73-as részenkéti szavazással első rész mellette, ellene, tartózkodás hagyva. második rész mellette, ellene, tartózkodás hagyva. 74-es módosító mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 75-ös mellette, ellene, tartózkodások jóváhagyva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás jóvágyva. 78-as mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Most pedig külön, szav, illetve külön szavazással, igen, az eredeti szövegről a 79-esről szavazó mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Most jön a 79-es, mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 81-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Inta 10-es mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva, 82-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 83-as első részről szavazunk mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. Második rész mellette, ellene tartózkodások jóváhagyva. 84-es mellette, ellene tartózkodások jóvá hagyva. Inta 8-as következik, itt volt a me- mellette az első részről szavazunk, ellene jóvá hagyva a második rész mellette, ellene jóvá hagyva harmadik rész mellette, ellene tartózkodások hagyva. Most pedig jönnek a preambulum megkezdések négyes módosító, mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, ötös mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, hatos módosító mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, hetes mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. hagyva. Nyolcas. Most a nyolcas, a nyolcas cénél mellette, ellene, tartózkodás elvetve. Kilences részenkéntivel első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. Második rész mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, harmadik rész mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Nyolcas kompromisszum. A tres Chairman. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy hiba volt. Azt mondják, hogy a nyolcassal hiba volt. Azt mondta, hogy Elutasítottuk pedig, szerintem nem, tehát a nyolcast, azt most ismételjük meg. Toujours, à peu près. Donc, on, on check. Rendben, ellenőrizzük a nyolcas különböző bekezdést, megnyitom a nyolcasról a szavazást, a C preambulum bekezdés 8-as módosítójáról van szó. Mindenki szavazott-e? Kérdezem. Lezárom a szavazást felfedeztük, hogy az egyik igét nem működött. Igen, tehát 15 mellette így módon jóvágyásra került. Blogban a 10-től, 10-estől nem, nem lehetséges. A 10-esről szavazunk külön. Mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 11-es mellette, ellene, tartó, tartózkodás jóváhagyva. 12-es mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, 13-as mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodás jóváhagyva 14-es, nem, 15-16-os okafogyottá válik, és a 17-es a 17-től a 22-ig blogban mellette, mellette, ellene, tartózkodások, tehát a 17-től a 22-esig jóváhagyásra került. 23-as részenkéti szavazással mellett első részről ellene, tartózkodás jóvágyva, második részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás jóváhagyva. 24-es mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva, 25-ös mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, 26-os következik mellette, tart, ö, ellene, tartózkodás jóváhagyva, most pedig... Oh. Premier amendement, qui est pour? egyes mellette ellene tartózkodás jóváhagyva, kettes mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Hármas hivatkozás mellette ellene tartózkodás jóváhagyva. Most pedig a záró szavazással kerítünk sort, a teljes módosított jelentésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Jóváhagyásra került a jelentés, 26 mellette, Ugye működött most a gép. Tehát 26 mellette nulla ellenszavazat volt, és egy tartózkodás volt. Nagyon szépen köszönöm. Tudják, hogy ez a jelentés nagyon közel állt a szívemhez, és köszönetet mondanék a titkárságnak is, Inesnek külön. Most áttérünk Berman úr jelentésére egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító, mellette ellene tartózkodás, elutasítva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosító részenkénti szavazás. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító 1-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 18-as módosító külön részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Majd pedig ellenőrizzük, ellenőrizzük. Tehát második rész, 18-as módosító második része, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Nem. Lezárom. Elfogadtuk. Húszas módosítónál járunk. 19-es. Elnézést. 19-es. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 22-es, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 23-as, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 24-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 25-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os mellette, elnök, elnök asszony, igen. 25-ösről elektronikusan szavazunk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást 25-ösről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva.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 elutasítottuk. 34-es, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Szóbeli módosító kettes számú, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 36-os módosító részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, a, a 41-est visszavonták. Tehát 42-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig elektronikusan szavazunk az így módosított jelentésről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. A módosító, a jelentést 17 szavazattal és 10 ellenszavazattal megszavaztuk. Gratulálunk! Alors, nous votons maintenant euh, sur euh, le, le... Most pedig euh, az EU és Dél-Afrika közötti a kereskedelemről, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás módosítása című jelentésről szavazunk. Mellette elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Egyhangú szavazással megszavaztuk. Most pedig szóbeli kérdés a Világbank energiastratégiájáról. Ez a végleges szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Van egy módosító Svensson úr részéről. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Most tehát elektronikusan szavazunk a jelentésről. Elnézést, a szóbeli kérdésről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk. 18 szavazat mellette, 8 ellene és egy tartózkodás. Elnök asszony, elnézést, hogy megint közbeszólok. Az ön jelentése és a Svensson féle módosító. Öm, én úgy hallottam, hogy ön azt mondta, hogy ezt elutasítottuk, de lehet, hogy valójában nem így volt az eredmény. Ellenőrizhetnénk? Rendben, ellenőrizzük. Tehát akkor még, még mindig a szóbeli választigénylő kérdésnél vagyunk. Svensson úr módosítóját akkor elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. Egy szavazattal Diva úr, figyeljen oda. Elfogadtuk. Nos, tehát most akkor a jelentésről Svensson úr módosítójával elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Svensson úr módosítójával megnyitom a jelentésről a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadtuk a szóbeli kérdést. 19 mellette, 8 ellene nincsen tartózkodás. Akkor most az állásfoglalás a szóbeli kérdés után. Erről szavazunk. Első szóbeli módosító Michel részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. majd a hetes módosító részenkénti szavazás első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. A nyolcas sokafogyottá vált, 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, részenkénti szavazás a 4-es, Á, itt hiányzik egy módosító. A 11-es rendben. Tehát részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás. Úgy érzem, hogy ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük. 12-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Egy szavazattal. 13-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Biztos. Jan, kér, valaki azt kérte, hogy ellenőrizzük? Jó, akkor ellenőrizzük a 13-as módosítót, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? elfogadtuk. A 14-es okafogyottá vált, 15-ös részenkénti szavazás első részről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Tizenhatos. Ellenőrizzük? Jó, akkor mostantól elektronikusan szavazunk, ha nagyon szoros az eredmény. 16-osról újra szavazunk, megnyitom a szavazást elektronikusan, 16-os módosító. Elfogadtuk. 15 mellette, 12 ellene. Akkor nincsen részenkénti szavazás. És 17-es módosító. Most 17-es módosítóról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tizennyolcas módosító. Mellette. Ellene. Elfogadtuk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 asszony, a legtöbben úgy látom, hogy nem látják itt a szavazólistán is ott van, hogyha a 16-os megszavazok, akkor a részenkénti szavazás az okafogyottá válik, nem maga a szavazás. Tehát ezért kell így eljárni. Oui, 19, <coughs> donc maintenant, l'amendement 19. 19-es, részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító kettes számú mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nos, tehát kettes szóbeli módosító, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 15-12. 20-as okafogyottá vált, 21-es módosító mellette, ellene Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást. A 21-es módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Részenkénti szavazás 22-es első részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Részenkénti szavazás az A preambulumpontról első részéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Mitchell úr, elnézést, de a néppárt ezt elutasítja. Tehát akkor a szóbeli módosítót nem vesszük figyelembe. Akkor most a részenkénti szavazás következik a hármasról. Részenkénti szavazás első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük. Elektronikusan megnyitom a szavazást a négyes módosítóról. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadtuk. 15-12 ellenében. Nehéz, amikor ilyen szoros az eredmény. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor most elektronikusan szavazzunk az így módosított állásfoglalásról. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. elfogadtuk 22-en mellette és 4 ellenszavazattal. Nincsen tartózkodás. Rendben, köszönöm szépen. Et ça Merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, les votes électroniques toujours. Nous allons reprendre notre, le travail de notre commission. Folytatjuk a munkát a szavazás után. Napirendünkön a mentesítés következik. Tíz Berman fogja előadni, biztos, hogy fel is ébredünk, úgyhogy ha megengedik, akkor most cseréljünk, és először a 26-ost, a 25-ös elé szeretnénk venni, mert hogy Strifler asszony itt van, aki egy jelentést készített a humanitárius segélyezését felelős állandó előadóként Dél-Kivu helyzetéről küldetésre érkezett ebbe a térségben november végén, és most fogja a küldetésének a következtetéseit bemutatni. Stifer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Valóban a humanitárs segítés felelősként Dél-Kivuban jártam, november 3-án, még mielől a kinsaszai parlamenti közös közülésre elmentem volna. Bejártam ott a területet, és láttam a kongói menekülteknek a központját, és a burundui menekülteknek a központját, a MUK vége doktor úr által ellenőrzött, vezetett területről van szó. Olyan nőket láttam ott, akik nem csak pszichés traumákat szenvedtek el, hanem nagyon súlyos testi sérülékenységet a nemi szerveikben a DG Eco-nak a képviselő is jelen volt, és áttekinthettük a helyi helyzetet humanitárius szempontból, biztonsági szempontból. A DG Eco-nak szeretnék köszönetet mondani, illetve a többi szakembernek is, akiknek a segítségével igazi sikert tudunk elkönyvelni. A kongói demokratikus köztársaságot instabil köztársaságnak kell elkönyvelnünk. Különösen a kivúi helyzet rendkívül agasztó, a humanitárius helyzet nagyon ingatag, és nagyon súlyos ö, romlással következett be a helyzetnek, különösen délkivú központi részét. 2009-ben az instabilitás elindult, elkezdődött, és gyakorlatilag azóta változatlan, óriási népmozgásokat észlelünk, és azt látjuk, hogy az emberi jogok folyamatosan sérülnek. A belső kitelepítetteknek a száma növekedett 2009 óta, 800 ezer főről van szó a délkivúi tartományban mindez azt is jelenti, hogy olyan helyekre is elér most már a konfliktus, amelyek kevésbé látványosak és a köztudomásra így módon nem kerül az, ami ott történik. A helyi lakosság sétettsége óriási. A médiumoknak e tekintetben óriási szerepe lenne azért, hogy a mobilitáció megtörténjen, a közvélemény tudomására jusson, mi történik ott. A 2010-es évet csak 50%-ban sikerült megfinanszírozni a támogatások formájában. Ennek óriási kihatása lesz, súlyos kihatása 2011-re. Ez azt is jelenti, azt is jelenti, hogy a különböző ENSZ szervezetek, illetve NGO-knak a támogatása csökkenni fog. Németország, Hollandia, Svédország többek között csökkentették a finanszírozásukat 2010-ben, és sajnos ez tovább fog így, ez a csökkenés folytatódni 2011-ben. Az intézményeinek messze menjen oda kell figyelni, hogy mi is történik, Kongó ezen régiójában. Több tucatnyi konfliktusról van szó, és a leginkább ott érvényesülnek a konfliktusok, ahol az emberek elérhetetlenek mások számára, és a legnagyobb, kísért, legnagyobb kiszolgáltatottságnak vannak kitéve elérhetetlenek ezek a régiók. Éppen ezért a civil társadalomnak a védelme hiányt szenved. A hatóságok korlátozzák erőteljesen az eljutást ezen régiókban. A humanitárius térséghez való, illetve a segélyt igénylő térséghez való eljutás óriási nehézséget jelent azok az NGO-k, amelyekkel találkoztam, azt jelezték, hogy újabb adókat vetettek be, többek között a közutakon, ezt magam is észleltem, állami civil szervezeteknek, állami és civil szervezeteknek a tevékenységéről van szó, és és azt látom, hogy zaklatják a lakosságot minden szempontból, többek között ilyen adózási és különböző illetékek kivetésének a formájában. A katonai helyzet is igazi kockázatot mutat. A kormány, katonák, miliciáknak az alkalmazatjaivá váltak, többek között az élelmiszer termelő régiében. A civil társadalom óriási ö, erőszaknak van kitéve. A lányok, fiatal asszonyok ö, nak a zaklatása általános és büntetlenül zajlik. Endémikusá vált, azt mondanám. A vidékeknek a lakosait is folyamatosan megsértik a kongói katonák humanita- a, ebben jogaikban. A milíciák és a katonaságnak a felépése folyamatos. Háborús bűnösök továbbra is nagyon magas állásokat töltenek be október 7-én 2010-ben az Európai Parlament állásfoglalást fogalmazott meg. Ennek ellenére az ottan abban megállapítottaknak az ellenére azt kell elmondanom, hogy tovább romlott a helyzet. És képzeljék el, az történt, és ezzel tudom mutatni, hogy mennyire tovább romlik a helyzet, hogy egy összevitatkozásban egy katona és egy helyi lakos között, egy egyszerű összeszólalásban a katona egyből a fegyverét használta, egy civil ember ledől, le, lövést indított a katona ellen, lelőtte őt, és egyből a fárknak a katonai olyan iszonyatos ö, erőszakba kezdtek, fosztogatásba, erőszakos cselekményekben. 50 nőt erőszakoltak meg, hogy egyszerűen ez elfogadhatatlan. Másnap, mikor a különböző civil szervezetek, illetve az ensz a képviselői kiszálltak, csak megállapítani tudták múlt időben, hogy mi történt, egyéb lehetőségük nem volt. Ilyen katonai tevékenységek zajlanak, folyamatos az emberi jogoknak a megsértése, a civil társadalom elleni erőszakok, az erőszakos, tömeges erőszakos cselekmények teljesen szokványosá váltak a hadseregben, a fártak a részéről, és így módon e, hát követik meg, illetve erőszakolják az eseményeket és az embereket meg a, a kongói katonaság képviselői. Szexuális cselekményekről is beszélhetnek. A hírek eljutnak ide-oda, de tulajdonképpen a védelmi lehetőségek nagyon kevéssé kerülnek közismerték. Ez egy igazi skandalum létezik egy olyan szervezet, amely a humanitárius segélyt kellett volna, hogy összehangolja. Mégis, mint hogy az FNUAP-nek nem volt lehetősége arra, hogy összehangolja a tevékenységet, ez az ensz a szervezete. A MONUSCO a szexuális erőszak esetében megpróbál fellépni, de ez problematikus a szerek övezetben azért, mert nem minden övezetet tudják átlátni, lefedni, és meg is kérdelmezik, kérdőjelezik a MONUSCO-nak a legitimitását hatását, miközben azt látjuk, hogy az együttműködés, amelyet megpróbálna elindítani a kongói hadsereggel, így módon megkérdőjelezésre kerül a civil és az NGO szervezeteknek a szerepe rendkívül fontos lenne, de ugyanakkor az összehangoltsága a tevékenységnek nem biztosított, ezért nem hatékony. A koordináció, az összehangolás lenne rendkívül fontos. Meg kell, hogy állapítsuk, hogy a monoszkónak nem volt lehetősége arra, hogy a tömeges erőszakos cselekmények ellen fellépjen és az emberi jogokat védelmezze. Ennek ellenére a monoszkónak a jelenléte nélkülözhetetlen, a humanitárius segélyezés hírszerzés csak a MONUSZKON keresztül juthat el, és jól lehet, ilyen, a, ilyen jellemzőkkel írható le a tevékenysége, mégis sikerült neki bizonyos térségekben biztosítani a jogok érvényesülését. A nemzetközi közösségnek sokkal inkább aktívan kellene fellépnie. Ha nem változik semmi, akkor a humanitárius segélyezésre még nagyon-nagyon sokáig szükség lesz. A parlamenti közgyűlés alatt mit észleltem? Nos, azt, hogy rendkívüli csalódást okozott a számomra mindaz, ami elhangzott. Ugyanis semmit nem mondtak arról, hogy a nők elleni erőszakok mennyire nagy mértékben növekednek. Mi megfogalmaztuk és megszavaztuk az állásfoglalásunkat, de ezzel együtt, ezzel a dolog nem zárult le. Oda kell figyelnünk folyamatosnak, folyamatosan azért, hogy előre lehessen lépni, a finanszírozás biztosított legyen. A DG Econak a tevékenységét hagy üdvözöljem a 2011-es finanszírozás tekintetében is. Ami pedig a fejlesztést illeti, illetve a szakbizottságot. Egy levelet fogok küldeni a nevünkben azon kollégáknak, akikkel találkoztam Kinshasa-ban, és mindent kell, kell tennünk azért, hogy minden parlamenti közgyűlés előtt tájékoztatást kapjunk arról, hogy milyen mértékben tartják be azokat a kritériumokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a segélyezéshez hozzájuthassanak. E tekintetben állok a rendelkezésükre, kérdéseik megválaszolására, és természetesen az Európai Bizottság is képviselteti itt az ülésünkön magát, úgyhogy nagyon szívesen válaszolok az ő felvetéseikre is. Nagyon szépen köszönöm. Monsieur Goerens, vous avez la porte. Görens úr. Egy kérdésem lenne az ENSZ alapok vállalásával a lakosság felé. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mit mondott, ezt nem értettem pontosan. Tehát az ENSZ alapja a lakosságokért. Az, én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnemesebb ügynökség, talán az egyedüli, aki tényleg a rászorulóknál ott vannak és figyelemreméltó munkát végeznek. Tehát jól értettem, hogy önök a FNUAP munkáját meg akarják erősíteni? Ez jó lenne, igen, mert azt tudjuk, hogy az összes pénz nem ér oda, amikor megnéztem egy volt orvos professzorral a helyzetet, aki itt a kórházban volt, azt mondta, hogy valódi probléma van, egyrészt az alapok teljes összege nem jut el hozzájuk, másrészt a FNUAP nem kezel mindent. Tehát ma a nem erőszakok következményeivel kapcsolatos alapok kezelését a MONUSZKONak adták át. Tehát jó lenne, hogyha ezt a hatáskört visszaadnák megint az ENSZ és a civil szervezetek kezébe, mert a MONUSCO nem megy ilyen megközelíthetetlen helyekre, és a MONUSCO egyébként azt tudjuk, hogy részt is vesz gyakran ezen nem erőszakokban. Elnök asszony, nem akarom az időt vesztegetni. Azt szeretném, hogyha kicsit elmélyítenénk, nem itt ezen az ülésen, a FNUAP szerepét, sokáig bolykottálták őket az Egyesült Államokból, és tévesen azzal vádolták őket, hogy Kínában az abortuszt támogatják, ami egyáltalán nincs így, és ez nagyon sok kárt tett az ügynökségben, és nincsen elég eszköze arra, hogy mindent megtegyen, amit elvárnak tőle. Úgyhogy ezt a kérdést fel kellene tenni, és megnézni, hogy hogyan lehetne nyomást gyakorolni a többi szereplőre. Berman úr. Elnézést, hogy késve érkeztem, csak ezért a teljes előadást nem tudtam meghallgatni. De nem tudom, hogy elhangzott egy lista az ott jelenlévő európaiakkal arról, hogy az EU mit tehetne még többet azért, hogy javítson a térségben a nők helyzetén. az biztos, hogy a FNUAP-nak meg kellene találnia, újra kellene találnia a hitelességét és a hatáskörét azért, hogy megint kézbe vegye ezt a problémát. Mert nem volt elég vezetőség, és ezért a monoszkónak adták ezt át. Ez botrány hiszen a nem erőszakkal kapcsolatos problémák innen jönnek, és ezt nem kezelik, és nem adják meg úgy, ahogy azt kellene. Az Európai Bizottságnak ismét azt kellene csinálni, amit korábban, tehát ezt a hatáskört megfelelő kézbe adni. Ezt mindenképpen meg kell tenni. Nekem is ezt mondták az ott jelenlévő civil szervezetek. Ez komoly probléma. Köszönöm szépen. A bizottságnak adom meg a szót. Andrea Kulajman. Asszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönetet mondanék Michel Stifler asszonynak is a beszámolóért. Nagyon örültünk annak, hogy találkozhatunk önnel, és hogy elvihetjük önt erre a misszióra. A nemi erőszakkal kapcsolatos, el tudom mondani, hogy ezeknek a száma megnövetedett de ugyanakkor a helyi kórházat 2004 óta támogatjuk a humanitárius segélynek a keretében, tehát ez egy kötelességvállalás a részünkről. Ez nem egy új fejlemény az erőszakoknak a száma, de a növekedése viszont az. Ön aláhúzta azt is, hogy nem csak a nemi erőszaknak a problémája jelentkezik, hanem hát sokkal szélesebb körben fogalmazható meg a problematika a polgári lakossággal szemben, a büntetlenséget említhet, kérhetem, a letartóztatásokat minden indok nélkül, a gyermekeket, gyermekeknek a besorolása, besorozása a katonaságba szintén megemlítendő, tehát nem szabad elszigetelnünk a nemi erőszakos cselekményeket a többi cselekménytől. Mert ha csak erre koncentrálunk, ez egyfajta megbélyegzés lenne, és akkor tulajdonképpen a téma idézőjelben, mondva is elnézést a jelzőjét, azt mondanám, hogy szexis lesz de nem szabad, hogy csak ez hívja fel a problematikára a figyelmet, hanem az összes problémára, feszültségre, gondra gondolnunk kell, arra fel kell hívnunk a, fegyelm, a figyelmet, és jókkal inkább ö, kell, hogy legyen a fellépésünk, a jogszolgáltatás, igazságszolgáltatásra is ki kell térnünk, államépítése és itt tovább. Ami a monuszkót illeti, általános koordinációs szerepe van, ö, a különböző kérdésekben és a nemi erőszakkal kapcsolatosan. A fitnapnak viszont van egy másik nagyon fontos szerepe a koordináción túl, az adatgyűjtés. Ugyanis észleljük azt, hogy a humanitér segélyezése a nemi erőszak szempontjából hiányt szenved, és például van a cluster protection részlegünk, ez az a részleg, amely összefogja a segélyezés tevékenységet, és nem csak Dilkivúban, hanem másút is a civil szervezetek részt vesznek aktívan a folyamatban. Igazi gyakorlatot szer, szereztek, és informálisan elkezdték összehangolni a tevékenységüket. Fontos ez az összehangolás, mert hogy ez segítheti a későbbi folyamatokat, és ráveheti a monuszkot arra még inkább, hogy fegyelmi, fegyelmező szerepet is betöltsön az elérhetetlen övezeteknek a kérdése most pedig erről is beszéljünk. Valóban fontos kérdésről van szó, mind délkívúban, mind a keleti tartományokban. A Low Assistance army is meg kell említenünk, mert hogy ők az erdőkbe behatolnak a legel, legtávolabbi régiókba is, és ott próbálnak nyomást gyakorolni a helyi lakosságra. És akkor, amikor a fegyveres erők megjelennek, akkor gyakorlatilag ők is ugyanezekre a lakosokra támaszkodnak, őket zsákmányolják itt, de hát gyakorlatilag kettőszörös, vagy többszörösen áldozatai a helyi lakosok a fellépéseknek a fejlesztési régi részlegünk, a humanitárius részlegünk arra törekszik, hogy az infrastruktúrákat fejlessze, azért, hogy elérhetőek legyenek ezek az a távoli tartományok és próbálunk ezen kívül egyéb cselekvési formákat is bevetni. Megpróbáltunk mobilis kórházi szolgáltatásokat is kiépíteni. Megpróbáltuk ezen kívül az egészségügyi központokat megerősíteni, azokat a kongói szervezeteket és egységeket, amelyek képesek arra, hogy az erőszakos cselekményeknek az orvosi fellépésében aktívak legyenek. Ezen kívül egy repülő járatot is indítottunk azért, hogy a civil szervezetek eljuthassanak a legtávolibb régiókba, és így módon gyorsan tudjanak reagálni. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Nous allons maintenant... Nagyon szépen köszönöm. Most pedig áttérünk a 23-as, 24-es és 25-ös napirendi pontokra. Ezek a mentesítésre vonatkozó pontok és véleménytervezeteket fogunk most ennek keretében megvizsgálni. Te Bermán úr kettő véleményt készített el. Az Európai Fejlesztési Alappal foglalkozik, az egyik, a másik pedig az EU általános költségvetésével. A harmadik véleménynek a szerzője pedig Görenc úr, és szintén ő is mentesítéssel foglalkozik, mégpedig az Európai Számvevőszéknek két külön jelentésével fog foglalkozni foglalkozni azzal, hogy az Európai Fejlesztési Alap mennyire hatékony Kelet-Afrikában, illetve Nyugat-Európában, Nyugat-Afrikában a regionális támogatásokban, és a másik jelentése pedig az ensz kapcsolatos, az ENSZ révén eljutatott EU-s segélyekkel. Mindezen három napirendi pontot egyben tárgyalnánk. Először is Bermán úrnak adnám meg a szót. Mind a kettő véleményt egyszerre? Igen.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 door de komst van uh, goed, ge, goed gevolgde uh, external audits. Sokkal precízebb lett a könyvitel, és eh, nagyon jó külső könyvvizsgálatokra került sor. Tehát uh, külsős könyvvizsgálók vizsgálják meg a számvitelt. Azonban mégiscsak szükséges hogy a képzést, a kiképzést, a továbbképzést is megvizsgáljuk, és hogy javítsuk a személyzet számviteli ismereteit. Az Európai Számbevőszék még az előzetes ellenőrzések esetében megalapította, hogy a látogatásoknál vannak hiányosságok. Tehát a kérdés eh, az ex ante, a belső, vagy az utólagos a partnerországban végzett vizsgálatok javítandók. A bizottságnak meg kell mondania, hogy hogyan szeretné a hiányosságokat pótolni. A számbevőszék számos hibát talált eh, a költségvetési segítségeknél. Az ellenőrzött esetek 35%-ában voltak hibák, és mindig a közvetlen költségvetési támogatásnál. A számvevőszék ajánlásait mindenképpen figyelembe kell venni. Világos célokat és világos módszereket is ki kell dolgozni, amelyekkel a vizsgálatot jobban le lehet folytatni. Itt arról van szó, hogy a költségvetési támogatásokat kell jobban megvizsgálni, hogy hova folynak, hogyan használják fel ezeket. Ez mindenképpen egy, egy gyenge pont. Az egész fejlesztési együttműködésben. Úgy gondolom, hogy a parlament egy hangon beszél vannak különböző pártok a parlamentben, és az összesnek meg kell egyezni abba, hogy a fejlesztési támogatásokat korrekt módon kell alkalmazni. Van néhány nyitott hely, és a fluktuáció is viszonylag nagy. Esetleg a munka minőségét is egy kicsit lehetne javítani. Hát mondjuk az, hogy nem optimális most a munka. Aztán nézzük meg itt a harmadik fejezetet. Itt kevesebb hibát észleltünk, mint a legutóbbi vizsgálatnál, azonban az EHO-nál mindenképpen szigorú ellenőrzésre van szükség. A parlamentnek és a civil társadalomnak is fontosabb szerepet kell itt játszani, stratégiákat kell kidolgozni a politika tekintetében. Tehát a nemzeti parlamenteknek és a civil társadalomnak is feladata ez. Segíteni kell a kapacitások felépítésében, és hatékonyabban kell velünk együttműködniük, hogy jobb legyen az ellenőrzés a fogadó országokban. Gondoljunk például Afganisztánra. Ott borzasztó sok pénz csordogált el, nem tudjuk hova, ott szükséges az, hogy minél hamarabb javítsuk az ellenőrzést. Ennyit szerettem volna szólni a költségvetési támogatások témájáról. A nemzeti parlamentek egyértelmű ellenőrző szerepet kell, hogy játszanak. 20%-ot adnak az oktatásra, egészségügyre, a bizottságnak itt lépnie kell Tudom, hogy nem egyszerű ez a dolog, azonban szeretnék most a bizottsághoz fordulni, hogy mutassák meg, hogy hogyan fáradoznak azon, hogy javítsanak a helyzeten, hiszen a parlament már évek óta ezt követeli. Tehát 20% jut az egészségügyre és az oktatásra. Főleg a nők számára nagyon fontos a megelőzés, az anya halandóság területén is nagyon sok még a javítani való. Ez lett volna. La parole est à Monsieur Gurens. Gurens. Merci. Köszönöm. Két kérdés. Egyrészt, ami a szembevőszék külön, jelentését, külön, külön jelentését illeti, 2018 per 2009 ami a regionális gazdasági integrációt támogató EFA alapokat illeti Kelet- és Nyugat-Afrikában. Különböző lenne a felvetésem. Tudván, hogy az integráció önmagában növekedést hoz létre, ezt a fejlődő országokban elég sok példával lehetne illusztrálni, csak erre most nem lesz időnk. Üdvözöljük a jelentésben, hogy az európai fejlesztési alap miket ért el, és 2009-ben azt gondolom, hogy ez mindenképpen üdvözlendő tél. Az egyik nagy kihívás Afrikában az együttműködés regionális szinten sok oka van ennek. Az afrikai modelleket nagy mértékben az európai intézményes rendszer alapján dolgozták ki, és meggyőződésünk, hogy gyorsabban tudjuk elérni a dolgokat, hogyha közösen foglalkozunk velük. Ez Afrikában is így van, például az nyugat-afrikai államok közössége, a CDAO is így gondolja ezt. Az ECOWAS. Az tény, hogy egyelőre még nem volt igazán hatékony az EFA, több oka van ennek. Nem azért, mert a bizottság nem foglalkozik ezzel, ők kezelik ezt az alapot. Azt hiszem, hogy az projektek abszorpciós kapacitása Afrikában korlátozott, ezt ki kell mondani sajnálatosan, de ez így van. A regionális dimenzió a fejlesztési együttműködésnek gyakran a szegény rokona volt, de hát el kell, hogy mondjuk, hogy ezért az elmúlt években mégiscsak sikerült javítani a helyzeten a regionális természet a dolgoknak nem mindig könnyen kezelhető, mivel hogy vannak párhuzamosságok az egyes intézmények és szervezetek között, hát majdnem ugyanolyan bonyolult ez, mint itt Európában. Vannak országok, amelyek több szervezetnek a tagjai, Szenegál például a Nyugat-Afrikai Gazdasági és Monetáris Unió tagja, és az ECOWAS-nak is a tagja optimistán, hogyha optimistán akarjuk ezt felfogni, akkor azt mondhatjuk, ezek, ezen szervezetek kiegészítik egymást, de ugyanakkor ez párhuzamosságokat is jelent. Ráadásul a gazdasági partnerségi megállapodásnak is van regionális dimenziója, erre nem mindig van szükség, különösen, hogyha ugyanazt a területet fedi le, mint mondjuk az ECOVASZ. A bizottságtól kell tájékoztatást kapnunk arra, hogy szerintük ez a delegáció megfelelően részletese. Én magam nem tudok erről dönteni. Hogyha nem működnek jól a dolgok, mindig azt mondják, hogy a bizottságnak nincsen erre elég eszköze, hát ezt a bizottságnak kell nekünk megmondania. Ettől függetlenül az EU a legfőbb adományozó, és ami a kapacitás képítést illeti, neki van a legnagyobb súlya azért, hogy megerősíthesse vagy bátoríthassa a konvergenciát a regionális csoportok között, és hogy elkerüljük a párhuzamosságot. Ami az afrikai felépítést illeti a regionális szinten, hát ez olyan, amilyen. Tehát az afrikaiak hatásköréről van itt elsősorban szó. Mi támogathatjuk őket ebben, a saját tapasztalatainkat megoszthatjuk velük, ez hasznos lehet, de elsősorban náluk van a labda és nem szeretném, hogyha túlságosan nagy nyomást gyakorolnánk az egyes országokra azért, hogy különböző gazdasági partnerségi megállapodásokat írjanak alá. Szerintem ez kontraproduktív lehet a regionális együttműködés szintjén és szempontjából. És át is térnék a második jelentésre, ha megengedik. A 15 per 2009-es különjelentés. Az EU támogatása az ENSZ szervezetein keresztül. Azt gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogy volumen gazdaságosságot tudunk így kihasználni, tudván azt, hogy más adományozókkal vagy donorokkal tudunk így közösen fellépni, és egyebek között az ensz közösen, és így sikerül csökkenteni a költségeken, például bizonyos területeken, ami az egységre jutó költségeket illeti. Persze azt nem gondolhatjuk, hogy csak a nagy nemzetközi szervezetekre kell hagyatkoznunk, hiszen a civil szervezet, a civil társadalom is fontos szerepet játszik, és a lakosságnál ez az egyik alapelv, hogy minden együttműködés, fejlesztés együttműködés alapelve, tehát kérjük, hogy a bizottság tegye átláthatóbbá és hatékonyabbá az alkalmazott eszközöket és a fellépésekkel kapcsolatos értékelést. Nem akarom túlságosan bírálni a bizottságot, de szeretném meghallgatni a bizottság jelentését a számvevőszék véleményéről. Körülbelül ennyi. Köszönöm a szót, és köszönöm, hogy ezt a teljes közönnyel hallgatták végig. Rendben. Akkor most a képviselőknek megadom a szót. Szeretne valaki hozzászólni? Ha nem, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Paddington úr, elnézést. Uh, thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Hálások vagyunk a két előadó felszólalásáért. I can just, uh, under... Aláhúznám, amit Berman úr mondott. A számbevő szék uh, véleményéről itt uh, az Európai Fejlesztési Alapról. Igaz, amit hallottunk, 2009-ben több tévedés volt, és bátorít minket, örömmel szolgál számunkra az, hogy csökkentek a hiányosságok. A tranzakciókban talált hibák viszont növekedtek 2007 és 2009 között. És pedig eléggé nagy arányokról van szó, az az érzésünk, hogy az ellenőrző rendszerünk javul, legalábbis a számvevőszéki jelentése alapján ezt észleljük. Pibalks biztos, és például január 13-án itt járt a Kokobunál, és beszámolt erről a helyzetről, amely egy piramishoz hasonlítható az ellenőző rendszer tekintetében. Így jobban tudjuk ellenőrizni a költéseket. Azt tudom, hogy egy nagyon kockázatos területen dolgozunk. Ezen kívül nemrég bevezettünk egy másik rendszert is, a delegációkat kíséri egy ellenőr is. Ezen kívül kifejlesztettünk egy olyan eszköztárat is, amelyel az NGO-k is ellenőrizhetik a támogatások útját. Úgy gondoltuk, hogy az NGO-k ott a helyszínen sokkal jobban tudnak ellenőrizni a pénzmozgásokat. Nézzük most meg a költségvetési támogatásokat. Igaza van Berman úrnak, hogy igen sok szabálytalanságot észlelt a számvevőszék, azonban a legtöbb ilyen szabálytalanság általában formális jellegű volt, és nem bírt anyagi jelentőséggel. Itt a tizedik eh, Európai Fejlesztési Alap bevezetésénél már eh, új ellenőrzési módszert eh, alkalmazunk, és a számbevőszék ajánlásainak értelmében javult a rendszer. Ami a parlament ellenőrzési kapacitását illeti és a könyvvizsgálási kapacitásokat, osztjuk a nézetüket, a nemzeti parlamenteknek is foglalkozniuk kellene a helyi ellenőrzése, ezt az érvet teljes mértékben támogatjuk. A helyi ellenőrzés és helyi vizsgálati rendszerek alapvető jelentőséggel bírnak. A parlamenttel már egy ideje együttműködünk, és együttműködhetünk a jövőben is, hogy javítsuk ezeket a rendszereket. Tehát ahogy elmegyek innen, részt veszek egy megbeszélésen, amelyen például közép-afrikai parlamenti képviselők is részt vesznek. Bátorítani fogom őket, hogy folytassák a párbeszédet. A delegációkra visszatérve idézném Peebalgs Biztos, aki a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban azt mondta, hogy eh, hosszú távú emberi erőforrás stratégiát kell kifejleszteni. Ezt összhangba kell hozni a globális fejlesztési céljainkkal. Természetesen itt érintett a külügyi szolgálat is, hiszen eh, a fejlesztési segítségben dolgozó személyzet eh, a RELEX főigazgatóságtól a DEFCO főigazgatósághoz került át. Nagyon sok dolgunk van ezzel az átmenettel, és meg kell vizsgálnunk az összehangolás is ezen a területen. Nézzük ezt a 20%-os küszögöt. Boldogan mondhatom el önöknek, hogy a 2009-es számok esetében 22,6%-ról beszélhetünk, tehát a 2009-es küszöböt elértük, és a 2010-es pedig kb. 23,2% lesz. Tehát a kitűzött célokhoz nagyon közel vagyunk, és itt a fejlesztési együttműködési eszköz nagyon jól kihasználásra került, és ezt megállapíthattuk a félidős áttekintés során is. Most rövid leszek. Nézzük meg eh, a láthatóság kérdését. Hallottunk javaslatokat ebben a tekintetben is a mentességi jelentésekkel. Az ENSZ-szel szorosan együttműködünk a láthatóság érdekében. Vannak eh, néhány éve iránymutatóink is ebben a tekintetben. Az ENSZ képviselője is például úgy jelent meg a delegációkban, hogy vitte magával a táskáját, amelyen az ENSZ és az EU logója volt rajta, és abban voltak az iránymutatók. Görens úr tekint, jelentésének tekintetében itt a regionális gazdasági együttműködés érdekében megpróbálunk hatékonyak lenni, hiszen a felszívó képesség még eh, főleg Afrikában nem eh, tökéletes. Ez egy regionális program, tudom, hogy mennyire nehéz ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Azonban van egy olyan becslésünk, hogy eh, kelet, dél-kelet-Afrika számára 2013 végéig vannak forrásaink, haladunk tehát ezen a területen is. Ami Nyugat-Afrikára vonatkozik, nem tudunk konkrét számokkal szolgálni, de nagyon keményen dolgoztunk azon a területen is, hogy javítsuk a koherenciát a regionális és a nemzeti stratégiák között, amely az egyik legfontosabb ajánlás volt a számbevőség jelentésében. 2010. októberében gyakorlati útmutatókat adtunk a saját embereinknek, hogy hogyan kezelik a regionális programokat. A számvevőszék itt azt kritizálta, hogy nem volt megfelelő a hatékonyság. Végezetül pedig az ensz együttműködünk, hiszen az ENSZ is osztja legtöbb célunkat. Ebben a tekintetben nagyon fontosak a megfigyelő akciók, hogy Nézzük meg, hogy milyen eredmény mutatókat alkalmazhatunk. Az ENSZ új jelentési iránymutatókat mutatott be. 2009. júniusában pedig mi is az összes szolgálatunknak kiadtunk utasításokat, melyek értelmében sokkal pontosabban és világosabban kell dokumentálniuk az európai és a nemzetközi szervezetek támogatásainak az útját és mielőtt döntenek, vizsgáljanak meg alternatívákat is. Remélem, hogy sikerült a számbevőszék javaslataira reagálnom. Köszönöm. Monsieur Berman, rapidement. Be Berman úr, röviden. Nagyon röviden, elnök asszony. Elsősorban azt gondolom, hogy elmélyültebb vitára van szükség az érintett bizottsággal, arról, hogy hogyan értékeli maga a bizottság ezt a szabályt, hogy legalább a 20%-ot az egészségügyre és oktatásra kell költeni. Mik, volt ennek, mik voltak ennek a hatásai, az előnyei? Szeretném, hogyha erről részletes vitát folytatnánk. Másodszorban én magam sem értek egyet azokkal, akik az ENSZ-et bírálják. Azt hiszem, hogy stratégiai érdekünk, az EU-nak stratégiai érdeke, hogy megerősítse a világszintű és a nemzetközi kooperációt, és ezért az ENSZ felelős. Tehát az, hogy általános politika legyen az, hogy az ENSZ-el való együttműködést amennyiben lehetséges elkerüljük, hát szerintem ez alapvető stratégiai hiba lenne. Természetesen azért bírálják az ENSZ-et, mert az ENSZ mindenhol ott van, tehát könnyű ott bírálni. Azt hiszem, hogy ezt másként kellene tehát megközelíteni, mint ezt a, az elszámolási megközelítést alkalmazni, és megnézni, hogy milyen elszámolási szabálybeli különbségek vannak az ENSZ és az Európai Unió között. Ez önmagában nem elég. Köszönöm. Köszönöm. Emlékeztetnék rá, hogy a módosítók benyújtásának határideje most csütörtökön, január 27-én délben van, a következő ülésünk február lesz, és akkor fogunk erről szavazni. Most tehát a DEVE nepáli tényfeltáró küldöttsége következik. A DEVE humanitárius segélyezésért felelős állandó Elnézést, a küldöttségünk elnökének a beszámolója következik, a DEVE küldöttségének megalapításairól, Enrique Guerrero Szalom, tehát november 1 és 5-e között mentek el Nepálba a küldöttség tagjai, a küldöttség többi tagja, Deva úr, Rinaldi úr, Lambert úr, elnézést, Lambert asszony, a dél-ázsiai országokkal való kapcsolatokért felelős delegáció elnöke. Guerrero úrnak nem volt eddig lehetősége arra, hogy decemberben bemutassa ezt a beszámolót, mert nemrég kinevezték a, az alkotmányügyi szakbizottság elnökévé, koordinátorává a frakciója részéről, és tudjuk, hogy továbbra is hozzájárul majd a mi munkánkhoz, tehát meg is adom a szót Gerero Szalom úrnak, aki bemutatja a um, küldöttségről szóló beszámolóját. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Szeretném megköszönni azoknak, akik itt maradtak, hogy meghallgatnak, és nagyon rövid leszek, megígérem. Déva úrnak, Rinaldi úrnak köszönöm az együttműködést, és Lambert asszonynak is, akik Nepában jártak, hiszen a delegációt vezetett Ázsiában. Ez inkább egy politikai jellegű delegáció volt. A fő célunk most az volt, hogy egy monitoringot, egy megfigyelési rendszer dolgozzon ki, hogy hogyan működik a jó kormányzás Nepálban. A jó kormányzás nagyon fontos egy olyan országban, ahol hosszú évig polgárháború dúlt, és most újjáépítési szakaszban van. Tehát nagyon fontos itt a béketeremtés, Nepált ezen kívül nagymértékben érinti a klímaváltozás is. Ez megmutatkozik a gletszerek olvadásában is. Azonban a polgári háború is nagyon mély nyomokat hagyott. Gyerekek nem tudtak iskolába járni. A nepáli kormány tagjaival is találkoztunk, találkoztunk a külügyminiszterrel, a belügyminiszterrel, a béke és újjáépítési miniszterrel, találkoztunk az alkotmányozó parlamenti gyűlése. Nagyon fontos Nepál számára az, hogy új alkotmányt dolgozzanak ki. Találkoztunk a választási bizottság vezetőjével is, hiszen nem sokára választások lesznek, és a választási bizottságnak nagyon lényeges politikai jelentősége van. De másokkal is találkoztunk. Találkoztunk NGO képviselőivel is. Volt egy diszkrét ülésünk nőkkel, akik a nők jogainak és az emberi jogok védelmének szenteli tevékenységüket. A hegyekben egy integrált fejlesztési centrumot is meglátogattunk, egy iskola is található ott. Ezen kívül jártunk a dalit kisebbség nőinek a házában, ők az ottani érinthetetlenek. Nepál esetében eh, olyan országról van szó, amely nagyon hosszú háborús szakasz után van. Most újjáépítés zajlik az országban, a béke tartósnak bizonyult most. A kormányzat ügyvezető kormányzat működik, de nincsen miniszterelnöke. Nepál pedig olyan ország, amely eh, haladást ért el az ENSZ fejlődési indexén is. Nagyon sokat kell behozni az országnak. Most pillanatnyilag a 189 ország közül a 163. helyen van a fejlődés tekintetében. Nepál óhajtja a politikai párbeszédet a országokkal is. Északon Kínával határos, délen Indiával határos. Itt azért vannak hegemon törekvések. Nepál is tudja, hogy nagyon fontos figyelembe venni a geopolitikai helyzetet. Nepál megpróbál egy harmadik úton haladni a két nagy szomszéd mellett. És pillanatnyilag ezen az úton halad Nepál. Ez pedig nagyon fontos a fejlesztési politika tekintetében is. Az Európai Unió január 15-én eh, megállapodást írt alá Nepállal egy eh, egyetértési memorandumot, tehát 2011 és 2013 között érvényes a megállapodás, ez egy jó hír, üdvözöljük. 60 millió euró jut a politikai intézmények újjáépítésére, iskolák építésére, az egészségügyre. Ez a három súlypont. Ezeket le is írtuk az ország stratégiai dokumentumban. Ez az összeg 33%-os emelkedést jelent a Nepál számára juttatott támogatásban. Végezetül pedig utalnék arra, hogy a delegációnk, hiszen ott voltunk, és nagy elégedettséggel nyugtáztuk az elért haladást. Megállapíthattuk, hogy a béke folyamatot továbbra is támogatnunk kell, tovább is haladást kell elérnünk az oktatás, a kereskedelem, a gazdasági kapacitások kiépítésének területén. Egyre több a donorország, és így Nepál igenis képes lehet arra, hogy a 2015-ös millenniumi célokat elérje. Tehát most köszönöm az összes delegációnak a részvételt, Rafaelnek, Petrának és mindenki másnak, akik ott voltak. Az út nem csak nagyon gyümölcsöző volt, hiszen jó anyagokat állítottunk össze, és ezt próbáltam most összefoglalni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Megadom a szót most a képviselőknek, először is Bermán úrnak, aki szót kért. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lenne egy kérdés Erike felé. A nepáli út során hogy is hívják azt franciául? A Fund Facility, ugye, a pénzügyi eszközről beszéltek-e, amely lehetővé tehet jelenti azt, hogy felfuttassák a fejlődő országok nagy számában különben az agrártermelést, így a nepáli térségben is. Az a kérdésem, hogy ennek a támogatásnak, ennek az eszköznek van-e hatása? Érezhető-e az? Igen. Nézzük csak az összefüggéseket a mezőgazdasággal. És hogy most, eh, ami a konkrét eh, mezőgazdasági támogatásokat illeti. Ott különleges termelési formák vannak, és pedig figyelembe kell vennünk, hogy a glecserek olvadását is figyelembe kell vennünk, tehát hogy olyan mezőgazdasági termelés legyen, amely nem segíti elő a klímaváltozást. Ez már korábban is kiderült, amikor Lambert asszony vezetésével jártunk Nepálban. Most tényleg a Deve Bizottság delegációjaként utaztunk el Nepálba. Tudtuk, hogy a mezőgazdasági szükségletekkel is foglalkoznunk kell, azonban mivel ezekkel már korábban is foglalkoztak, 2010 májusában, öt hónappal a mi útunk előtt, mi másra koncentráltunk. Azonban a mezőgazdaság problémái mindenek előtt az élelmiszerbiztonság természetesen nagyon lényeges téma volt a megbeszéléseink során. Ugyanúgy, mint a klímaváltozásnak Nepára gyakorolt hatása, hiszen ez eh, nagyon érzékeny kérdés Nepál földrajzi elhelyezkedése miatt. Deva úr kap szót. Köszönöm. Gratulálok Guerrero Szalom úrnak a kiváló látogatásért. Én már többször jártam Nepálban, és nagyon aggódom, hogy még mindig nem tudta kormányt állítani. Azt mondom, hogy 18-szor kíséreltek meg kormányt felállítani. 18 alkalommal. Tehát ehhez képest Belgium még a gyerekcipővel jár a kormányalakítások számát tekintve. És az ENSZ ki akar vonulni emiatt. Ott van a hadsereg, amely elég erős, ott vannak a maoista gerillák, akik állítólag beszolgáltatták a fegyvereiket, amit én nem hiszek, és ott volt az ENSZ, és az ENSZ garantálta a stabilitást. És most nincs kormány az országban. Valamilyen nyomást kell gyakorolnunk rájuk, hiszen mi vagyunk Nepál legnagyobb donorja. Nepál eh, a Himalája térségben helyezkedik el, és földrajzi törésvonalak mentén. Tehát földrengés veszélyes. 300 olyan tó van, amely megszűnhet a földrengések következtében. A glecserek négyszer olyan gyorsan olvatnak, mint feltételeztük. Ezen kívül ott volt az, az óriási pakisztáni árvíz, amely természetesen összefügg a klímaváltozással és a felmelegedéssel. Nepál borzasztóan sebezhető ebben a tekintetben. Hogyha megnézzük az épületeket például, a épületek nem olyanok, hogy elviseljék a földrengéseket, azonnal összeomlanak, hogyha jön egy földrengés. Nézzük meg a vízkérdést, a tá, az élelmiszer kérdést, a mezőgazdaság kérdését. olyan helyzetben vagyunk, hogy nagyon gyorsan kellene sok mindent tennünk. Beszéltem egy barátommal ott néhány napja. Igazából 16 órás áramszünetek vannak. 14, 16 megawattot termelnek a termelhetnének az erőművek, hát óriási lehetősége van, és az ország meg sötétben van. Exportálni tudna energiát. Valahogy tenni kell valamit. Attól tartok, hogy a nepáliak nem tudják kézben tartani a saját országukat. Amit én tényleg tenni szeretnék, az az, hogy mondjuk hozzunk létre egy regionális konferenciát az EU-val, ahol közvetítők lennénk, és megvizsgálhatnánk, hogy hogyan segíthetnénk. A szomszédos országokkal is mindenképpen tárgyalni kell, hogy segítsünk a nepáliaknak. Nagyon nehéz helyzetben vannak. És a kétoldalú kapcsolataink kiválóak. Támogatjuk őket, ahol tudjuk, adunk nekik pénzt, ahol tudunk, Azonban nekik kell tudniuk, hogy mit akarnak. Csak hangosan gondolkodom, hogy esetleg támogathatnánk egy regionális konferenciát. Mi is donorok vagyunk, esetleg az Egyesült Államok segíthetne, az ENSZ. Meg kell vizsgálnunk, hogy ki hajlandó leülni egy ilyen konferencián az asztalhoz. Ki akar jönni és ott megnézhetjük, hogy mit tehetünk, de mégis öt éves tervekre van szükségünk, hosszú távú stratégiára. Különben az egész nem ér semmit. És nem, nem hiszem, hogy a segélyeink hatékonyak lennének. C'est vrai, c'est une bonne proposition. Merci. Valóban ez nagyon jó ötlet, köszönöm szépen. Bizottságtól nincs itt senki, akkor Gerero úrnak visszaadom a szót, hogy gyorsan lezárja, hogyha gondolja. Köszönöm. Múlt héten 12 napja járt egy ENSZ misszió Nepálban, és ezen kívül vannak ellátási problémák. Ezen kívül megemlíteném a maoista gerillákat, és viszont egy jó hisze, hírem is lenne. Miután az ENSZ elhagyta Nepált, a kormányzat a maoistákkal együtt kötött egy megállapodást, egy egyezményt, tehát egy szerződést írtak alá, hogy a maoistákat hogyan lehetne integrálni a társadalomba úgy, hogy leadják a fegyvereket. Ez természetesen egy nagyon pozitív fejlődés. És ö, annak a következménye valószínűleg, hogy az ENSZ kivonult az országból. De vannak még fontos kérdések, mint az energia kérdése. Ez nagyon fontos az egész régió számára. Néhány megjegyzés Déva úr szájából nagyon lényeges volt, és a bizottságnak is meg kellene szívelnie hiszen Nepál nem csak a klímaváltozással harcol, küzdik, hanem az energiával is, az energia hiányjal. Ez pedig az régió összes országát érinti. A Dalit kisebbség, amelyet meglátogattunk, rendelkezik élelmiszerrel, vannak mezőgazdasági termékei, termelnek, és pedig annak köszönhetően, hogy segítséget kaptak. Köszönöm szépen. Akkor most a, az Európai Közösség és Mikronézia közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyvről fogunk beszélni. A szakbizottság véleményét kell kidolgozni erről a témáról, és Deva úrnak adom meg a szót, hiszen ő az előadónk erről a jelentésről. Uh, thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy halászati megállapodás, amely februári jelzést visel, és az európai parlamentet az elkövetkezendő öt évben érinti. Amikor megnéztük például Fidzsivel kötött megalapodásunkat és másokkal, akkor a mi bizottságunk megállapította, hogy az EU nagyon kevés pénzt ad a halászatra. Hiszen a halmennyiség, amelyet ott fognak ki, az igazából annak a 6000 százaléka, amit ezeknek az országoknak adunk, és ezt mi fejlesztési segítségnek hívjuk. Ez lopás. Ez lopás. Ellopjuk a halaikat, szó szerint. Itt uh, Mikronéz esetében itt uh, 8000 tonnára adunk támogatást, viszont hogyha megnézzük, hogy tulajdonképpen mennyi jut egy tonnára, akkor ez 69 euró tonhal tonnájaként. Tehát, akkor számoljuk ki, hogy a tonhal kilója mibe kerül. És menjenek csak ki, nézzék meg ületbe, az üzletbe, hogy mennyibe kerül egy kiló tonhal. 35 euró itt egy kiló tonhal. Tehát a tonhal tonnája 35 ezer euró kellene, hogy legyen. És 69-et kapnak egy tonna tolla, tonhalért, ez hihetetlen. Miért nem tudják ezek az országok, hogy mit teszünk, és miért nem mondják azt, hogy tűnjünk el onnan? Tehát elegem van. Abból, hogy a fejlesztésről beszélünk, és megnézzük, hogy máshol mi történik. A halászati bizottság pedig állandóan idejön, és kért tőlünk egy véleményt. És itt van ez a vélemény, amit benyújtunk a halászati bizottságnak. De ez igazából lehetetlen helyzet, hogy ott vannak a saját halászati flottáink, tehát sokkal tisztességesebbnek kell lennünk az ottaniakkal. Semmi más nem kell tenni. Ott van a hal. Van haluk. És egy kis turizmusuk is van, de más nincs. Tehát semmi semmi értelme 559 ezer eurót adni nekik, amíg ilyen viszonyok uralkodnak. És több száz milliót veszünk ki a zsebükből. Hozzáadott értékre van szükség. Tehát valahogy a, a, a, a halakat ott kellene feldolgozniuk, konzervdobozba rakniuk, hogy valami hozzáadott értéket is termeljenek a halakon kívül. Hát egy kicsit bátrabbnak kell lennünk ebben a tekintetben, hiszen ez a dolog nagyon nincsen rendben. És ezért vagyok ennyire mérges a jelentésben. Monsieur Berman avait demandé la parole, et après... Berman úr szót kér, aztán Görens úr. Napirendjel kapcsolatos észrevétel lenne, elnök asszony. A koordinátok ülése kapcsán nagyon fontos politikai kérdésekről kell, hogy szó esen. Hónapok óta hallasszuk a dolgokat, pedig nagyon-nagyon lényeges dolgokról van szó, és a legnagyobb fenntartással szeretnék élni a tekintetben, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdéskört negyed óra áll már csak a rendelkezésünkre, hogy ezen kérdésekkel foglalkozzunk. Elnézést, két hangot hallottam egyszer, de talán februárban lehetne lezajlani, megszervezni, mondja az elnök. Én nem értek egyet, mondja Görenc úr, azzal, hogy ez ki legyen tolva az idők végezetére. Le problème, c'est qu'il nous reste 15 minutes. A koordinátok ülése. A gond az, hogy csak negyed órára rendelkezésünkre, utána már nem lesz tolmácsolás. Mikrofonon kívüli hozzászólás sajnos nincs meg a Körönsz úr mikrofonja. Van egy rendkívül fontos kérdés. Átvennek minket. Más intézményeknek a képviselői átvíz, átvennek minket többek között, az Európai Külügyi Szolgálat ver minket át. Zavaros vizekbe nevezünk, már pedig arra lenne szükség, hogy egy nagyon őszinte beszélgetést folytassunk le a koordinátok ülésén. És ezt november óta reklamálom. Az idő pedig múlik és múlik, és csak megy a rutin tovább, anélkül, hogy ilyen fontos kérdésekkel foglalkoznánk. A gondom az, hogy nem vagyok bűvész, negyed óra áll a rendelkezésükre, és nem több. Tehát azt tudom javasolni, hogy az első pontban vizsgáljuk meg azokat a kérdéseket, amelyeket most nem tudtunk megvizsgálni, de ezt a következő ülésen fizikailag nem tudok másként fellépni. Nem önre haragszom, hanem, hanem kollektívan felelősek vagyunk azért, hogy az ülés el fog maradni, mert a koordinátoroknak az ülése. Ezt mindenki jegyezze fel, szóljunk erről az elnökasszonynak, és a legközelebbi ülésen legyünk rendkívül ilyen szigorúak az időrenddel kapcsolatosan. Most nem fogjuk tudni behozni mindazt a lemaradást, ami bekövetkezett. Szerintem ez nem lehetséges. Én itt maradnék akár három óráig is, de az a gondom, hogy a támogatás nem lesz meg a többi a titkáságban az egyéb szereplők részéről. Bermán úr kért még szót a halászata kapcsolatosan. Yeah, even if I agree with this hogyha egyetértek Sárlal, most nincs időnk, vagy jövő héten, vagy a lehető legrövidebb határidőn belül tartsuk meg a koordinátorok ülését, és akkor más pontokkal ne foglalkozzunk. De Nerge, örülök annak, amit mondtál, egyetértek. És a halászat esetében lopásnak nevezted a dolgot. De van egy szerződésünk. A Lisszaboni szerződés koherenciát követel az európai politikában, és a halászati politikánk nem mondhat ellen a Lisszaboni szerződésben foglalt fejlesztési politikának. Ez egy szerződéses kötelezettség. Szervezzünk a halászati bizottsággal egy ülést, és tisztázzuk, hogy mit értünk koherencia alatt ebben a tekintetben. Köszönöm. I would uh, love to do this. Nagyon szívesen megtenném, de igazából itt uh, nem egy gitegyletről van szó. Tehát meg kell győzni őket, meg kell győzni őket. Tehát mindenképpen szükségünk van a jogi szolgálat véleményére is. Hogy a Lisszaboni szerződés értelmében hogyan viselkedjünk. És ez uh, szerintem az érdekünk. És a tény az, hogy szembe kell néznünk ezekkel a témákkal is, és nagyon sok pénzről beszélünk. És, és igazából több százezer ember életéről van szó a csendes óceáni térségben. És ahhoz képest ez kevés. Tehát mindenképpen a titkárságtól kérjünk tanácsot, hogy a Lisszaboni szerződéssel hogyan tudjuk összeegyeztetni ezt a politikát. Tehát hogyan tudunk jogalkotóbb lenni a koherencia alapján. Ha a koherencia azt követeli, hogy koherens politika legyen a fejlesztésben, és ide bele tartozik a halászat is. És hogyha megnézzük, hogy a harmadik világországaival mit csinálunk, akkor itt igazából ellentmondunk a fejlesztési és a halászati céloknak, de szükségünk van a titkárságról egy jogi érvre is. És így jogalkotásibb lesz a dolog. És akkor lesz egy jogalapja, amire tovább építhetünk. Különben csak meghallgatnak, és mennek tovább. Most, most... Nekem az a véleményem, személy szerint, hogy valóban szükség lenne egy ilyen fajta vitára, mert eszmecserére, mert hát a dolgokat a feje tetejére állítottuk, és hát akár kiterjesztett ülést tarthatna a két szakbizottság, a DEVE és a PES, de hát majd a koordinátok ülésén kell, hogy erről beszéljünk a legközelebbi ülésen. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos kérdés szintén. Vegyük fel ezt is majd a napi rendek közé. Most pedig megadom a szót röviden, röviden, ha kérhetem, Brian Mareknek a bizottság részéről. Itt van? Thank you. Köszönöm, nagyon köszönöm. Elnök asszony. Dear honorable members. Tisztelt képviselők, rövid leszek az egyezmény bemutatásával, hiszen már nagyon sok információt hallottunk, tehát ami itt a dolgot illeti, van egy mandátumunk a tanástól, és a jegyzőkönyvet pedig 2010. május 7-én írtuk alá. Itt a leglényegesebb szempontjai ennek az új jegyzőkönyvnek az, hogy világos különbségtétel van a fejlesztési hozzájárulás és a hozzáférés biztosítása között. Itt talán egy kis tisztázásra van szükség, és néhány diszkrepanciára is felhívnám a szót. Még mindig ratifikáció alatt áll a jegyzőkönyv, tehát ideiglenes, még nem hivatalos, de az elkövetkező hónapokban valószínűleg szó kerül az aláírásra. Amit a pénzügyi hozzájárulást illeti, ez eltér az eddig rendszertől, és ez a 4800 200 euró 8000 tonnára a hozzáféréshez, hozzáféréssel függ össze. És itt eh, a fejlesztésben pedig eh, itt 1500 euróról van szó. Röviden említeném, hogy tegnap eh, amikor a megállapodás bemutatásra került, nem csak fejlesztési célokat szolgálnak, hanem két részből állnak, van egy halászati része és van egy fejlesztési része. Ami az átlagot illeti, tehát hogy ez a tonnaként 69 euró, ez 65, tehát itt egy kis korrekcióra is szükség van, de alapvetően marad. De mi nem a tonhalért fizetünk, hanem a hozzáférésért fizetünk, tehát az, hogy hozzáférhetünk a halaikhoz, és ezért kapnak tonhal tonnánként 65 eurót. Tehát nem mi megvesszük ezt a tonhalat ennyiért, hanem ennyiért halászhatjuk a tonhal tonnáját. És ez egy ilyen árkonstrukció. Röviden említeni még azokat a témákat, amelyeket még említett a jelentés. Az egyik a fogás vonatkozik, emlékeztetnék arra, hogy a tudományos vizsgálatok is igazolják a fogások módszerét, és ezen kívül van egy tanácsi rendelet az ellenőrzésről is, amelynek segítségével a tagállamok tudják, hogy milyen kötelezettségek hárulnak rájuk a fogások tekintetében. Ami a mechanizmust illeti, már említettem, az integritás, az átláthatóság szükségét, néhány felülvizsgálati záradékot is hozzáfűztünk a szektorális politika érdekében, amennyiben ez a szektorális politika megvalósításával nem vág egybe. Tehát pillanatnyilag ezt részletesebben is vizsgáljuk. Egyetértünk, hogy a regionális szempontokat figyelembe kell venni, és kötelezettségünk van regionális szinten is óvni a természetet. Ami a helyi halászok viszonyait illeti, természetesen bátorítjuk a tárgyaló partnereinket, hogy eh, a politikai programjuk kialakításánál vegyik figyelembe ezt a szempontot is. Hiszen ez egy olyan téma, amivel mindenképpen foglalkozni kell. És az az azok az információk, amik a jelentésben vannak, nagyon hasznosak. Üdvözöljük a jelentést, Rövid leszek, de még többet is beszélhetek erről a megállapodásról, hogyha van szükséglet. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Deva úrnak adom vissza a szót, hogy összefoglalja. Elnézést, nem akarok udvariatlan lenni, általában mindig nagyon udvarias vagyok. Próbáltam követni, amit ön elmondott. Ez teljes összevisszaság volt. Egyetlen feladott a jelentésben megfogalmazott kérdésre sem válaszolt. Ez valamilyen technikai zsargon volt, amit ön itt előadott nekünk, úgyhogy azt javaslom, hogy akkor jöjjön el velünk egy sajtókonferenciára, és magyarázza meg a sajtónak pontosan, hogy mit is csinálunk Mikronéziában. És magyarázza el nekik, hogy hogy lehet az, hogy igazoljuk, hogy ezt az összeget kifizetjük, és hogy hogy fizetjük ki ezen embereket, és hogy mennyi pénz vész el. És kérem, hogy utána Barozó úrnak is magyarázza el, hogy azt szeretném, hogyha ő vagy egy köztisztviselő egy sajtókonferencián elmagyarázná a világnak, hogy mit próbálunk a halászattal elérni. Merci beaucoup, Monsieur Deva. Je crois que tout est... Köszönöm, Deva úr, azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondott. Március 3-án lesz a szavazat, határidő benyújtási határideje február 7, 18 óra. Egyéb kérdések van-e? Görensz úr, mivel nem sikerült a koordinátorok ülését ma megtartani, egy javaslatra visszatérnék, amit egy titkársági anyagban tettek. Nagyon fontos, hogy a lehető leghamarabb az új igazgatóval találkozzunk a DEFCO részéről, és szeretném, hogyha most, ma hivatalosan kimondanánk, hogy lehető leghamarabb kellene vele találkozni. Est-ce Egyetértenek, akkor ezt megtesszük? Rendben, egyetértünk. Feljegyeztük. Következő ülés, deveülés Brüsszelben február 7-én lesz, háromtól fél hétig. Remélem, hogy sokan itt lesznek. Tehát a mostani ülésünknek ezzel vége van. Köszönöm, hogy eljöttek.